mentelmi jog felmentését kérték, Borislav eh, a kollégára vonatkoztunk, eh, vonatkoztatva bejelentették hétfőn a tanácselnökével tíz jogi aktust kell aláírjunk, amelyek a normál